kérek, hogy részt vett a vitában, eh, ami megint csak azt mutatja, hogy milyen jól tud működni ez a ház. Köszönöm. Köszönöm, Sztördi úr. Lezárom ezt a vitát, holnap délben szavazunk a kérdésről. Mielőtt eh, a tanácshoz intézett kérdésekről térnénk át, a szocialisták és demokraták eh, bejelentették, hogy Head asszony válik az EA delegáció tagjának, és Fresta asszony pedig a palesztin delegáció tagjává lép elő, illetve válik. E, sajnálom a tanács elnökéhez fordulva mondom, hogy sajnálom, hogy ilyen nagy késésben vagyunk. Általában én a bizottsági kérdéseket szoktam csinálni, Wallis asszonyjal néha cserélünk. Az első az első kérdés az egyes számú Posselt úr kérdése. A szerbiai helyzettel kapcsolatban Győri asszony készen áll? Very much. Elnök úr, köszönöm. Ha megengedi, magyarul folytatom illetve válaszolok kérdésekre. a szerb jogállamiság alakulásával kapcsolatos véleményét a two thousand and ten december fourteen i tanácsi következtetések tartalmazzák a tanács ebben a következtetésében üdvözölte hogy szerbia folytatja reformütemtervének végrehajtását és további eredményeket mutat fel az európai unióval kötött ideiglenes megállapodás rendelkezéseinek végrehajtása terén. a következtetésekben a tanács azt is megállaptotta hogy szerbia továbbra is jó eredményeket ér el a stabilizációs és társulási megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljestésében az országnak ugyanakkor további erőfesztéseket kell tennie elsősorban az alábbi területeken a közigazgatás reformja az igazságszolgáltatás reformját is magában foglaló jogállamiság a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem valamint az üzleti környezetnek a javtása. a tanács nem vitatta meg a szerb jogállamiság alakulását annak a konkrét eljárásnak a vonatkozásában amelyre a tisztelt képviselő úr hivatkozik. elnök úr köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Posselt úr, van kiegészítő kérdése? Igen, mivel arról van szó, hogy egy külön bíróság kirakat per tartott albán nemzetiségű szerb állampolgárokat elítélve, a legmagasabb büntetést kiszabva rájuk

hogy kérését természetesen a tanácsot képviselő magyar elnökség tudomásul veszi a problémát átérzi a történet súlyát és ahogy minden csatlakozási és társulási megállapodási procedúrában itt is kiemelten figyel ezekre a kérdésekre. köszönöm szépen elnök úr! Uh, Második kérdés Higgins úr részéről. How can I help Mr. Kaspari? Yes. Kaspari úr, tessék. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, ich hätte auch noch eine Nachfrage. Köszönöm. Van egy kiegészítő kérdésem nekem is, eh, elnök úr. Szeretnék visszatérni Posselt úr kérdésére. A kérdés az volt, hogy a tanács ebben a konkrét esetben el tudja képzelni azt, hogy felveszi a kapcsolatot a kormányjal, tehát a tanács elnökség felé, az a kérdésünk, hogy ebben a konkrét ügyben a megfelelő hatóságokkal felveszik-e a kapcsolatot? mielőtt Győri asszony válaszolna, hadd mondjam el, hogy ez nem egy kékkártyás eljárás, tehát előre be kell jelenteni, ha akar kérdezni. Győri asszony, öné a szó

és gratulálok a magyar elnökségnek ahhoz, hogy eh, itt van, és elmondta mindazt, amit eh, tenni kívánnak ezen a területen. Az egyik legnagyobb probléma, ami a kis és közepes vállalatokat illeti, az eh, a bürokrácia. A Barózó úr is 2004-ben már azt mondta, hogy nagyon fontos lépésekre készül annak érdekében, hogy csökkenjen a bürokrácia. Sajnos ez nem történt meg. Most meghallgatva azt, amit a magyar elnökség mondott, el kell, hogy mondjam, azt kell, hogy mondjam, hogy örülök egyrészt, mert nagyon fontos a kisvállalkozások számára mindaz, amit elmondott. E, és nagyon fontos az is, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, mert e, a kkv helyzete igen sanyarú. Valcsiti szúr kap még szót. E, Köszönöm, elnök úr. asszony, 2008-ban a tanács 15 milliárdos csomagot fogadott el az Európai Beruházási Banknál, amelynek arra kellett volna szolgálnia, hogy megkönnyítse a KKV-k helyzetét. A jelentés értelmében ezeket az alapokat nem merítették ki, és leginkább a nagyvállalkozások használták ki, a kisvállalkozásokhoz el se jutott. Az elnökség mit kíván tenni annak érdekében, hogy a már elfogadott intézkedéseket foganatosítsa? Köszönöm. Köszönöm szépen, Szinkler úr is szót kért. Asszony. Csak köszönöm. A kollégák egyetértenek-e abban, hogy uh, most van egy írásbeli nyilatkozat, uh, amelyet Malcolm Harbour szponzorál, aki egyébként szakbizottsági elnök, és a 700 valahány kollégából csak 130-184-en e, írták alá ezt a nyilatkozatot. Ami azt jelenti, hogy az együttműködés nem lehetséges páneurópai szinten a KKV-k e, e, kérdésében. Minden képviselő csak a saját országát próbálja előnybe hozni. Győri asszony, ha készen áll, szó. Szépen elnök úr. uh, first let me, let me Hadd válaszoljak Higgins úr kérdésére először, a szabályozási kereteket tekintve. Nagyon fontos ez. A kis és középvállalatok üzleti feltételei szempontjából. Az első legfontosabb elv a jogszabályok és előkészítésében minden szinten fontosak ezek, ez a sarokköve a vonatkozó erőfeszítéseknek. Nem csak EU szinten, hanem tagállami, regionális vagy akár önkormányzati szinten is igaz ez. Az Európai Bizottság az állami támogatások vonatkozó szabálya módosította, hogy a kulcsfontosság területeken képzés, kutatásfejlesztés, közvetvédelem tekintetében segítse a KKV-k hozzáférését, és ne a nagyvállalatokra koncentráljon, hogy most történik. A a csökkentett áfa mérték alkalmazása a helyi szolgáltatások, illetve a nagy munkaigényű szolgáltatások, mint például a, szolgált, a vendéglátóipar, a fodrászat és egyéb területeken további munkahelyeket nyithat meg, és a bizottság üdvözli ezeket a döntéseket. A jobb jogszabály, a jobb szabályozás tekintetében a bizottság nagyon fontos jogalkotási kezdeményezéseket az asztalra elfogadta azt a javaslatot, amely révén az ÁFA irányelvet újra vizsgálják, az elektronikus számlaadás tekintetében, ami középtávon, is milliárdokat takaríthat meg. A bizottság februárban javaslat elél, hogy a kisvállalatok, a mikrovállalatok számára könnyebb számviteli szabályokat tegyen lehetővé. Ez a cselekvési tervnek is része, és ennek lehetősége az, hogy 6 milliárd euróval csökkentse a költségeket a bizottság, tehát bátorítja a tagállamokat arra, hogy megállapodás jussonak a leghamarabb lehetővé téve azon tagállamok számára, amelyek kívánják, hogy bevezessék ezeket a szabályokat. A tanács ezen irányban fog tovább mozdulni. A bizottság ezen túl körültekintően értékeli minden új jogszabály ö, potenciális terhéit, nem csak a KKV-kra vonatkozóan, hanem egyébként is. De hát nagyon sok jó javaslat van az asztalon, és a versenyképességi tanács körében igyekszünk ritmust tartani, és a legtöbb kérdést napirendre tűzni a leg, hamarabb. A második kérdést illetően, hogy a, a forrásokhoz való hozzáférést erősítsük, a bevezetőben is utaltam erre, a hitelekhez való hozzáférés tekintetében az EIB 1 milliárdot, 2008-ban 1 milliárd eurót hitelezett, a KKV-knek, ez 2007-hez képest 60%-os növekedés. A cél az, hogy a kisebbekben még több hitelt tudjunk nyújtani a kisvállalatok számára. Jól emlékszem még, amikor még Európai Parlamenti képviselő voltam, egy vélemény szerzője voltam az Európai Központi Bank tárgyában, és a szakbizottságban a véleményem során értékelést is végeztem, és meg kell mondanom, hogy az LKB nagyon gyorsan reagált a megváltozott feltételekre, és újra szervezte prioritásait. Úgyhogy üdvözöltük is akkoriban ezeket az EKB részéről tett lépéseket. Persze egyetértek önnel abban, hogy néha a pénz nem jut el a, a célzottakhoz, a kedvényvezetekhez, és jobban meg kéne szervezni az útját. Figyelemmel kellünk tehát az EKB tagállambeli megfelelőire is, mert a legtöbb esetben ők a partneri az LKB-nek, és nem mindig az LKB-ra kell mutogatnunk, mert a végrehajtásért a sokszor a tagállami bank a felelős. Úgyhogy ez a második kérdéshez kapcsolódik, hogy az EBB hiteleit valóban eljussanak a KKV-khez, a kisvállalatokhoz, ehhez a tagállami bankoknak is működniük kell. tanács az Cashman úr írásbeli kérdésre most nem tud reflektálni, úgyhogy nem is tenném el. úr. Köszönöm szépen, ennyit a KKV-król. Jön a harmadik kérdés, Papa Nikola úr kérdése. A vízgazdálkodás és az ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó kezdeményezés. Negyed órával meghosszabbítottuk a kérdések óráját, ezt szeretném bejelenteni, mert a

az integrált vzpolitika az különös jelentőséggel br. köszönöm szépen elnök úr! Uh, köszönöm szépen a választ. Lehet, hogy az utolsó kérdésünk lesz. Papa Nikolaou Tikau úr, Tikau asszony és Rübig úr tesznek fel pót kérdéseket. Először Papa Nikolaou képviselő. Kérje Υπουργέ, Köszönöm szépen. πολύ για Köszönöm, miniszter asszony, a válaszát. A következővel szeretném kiegészíteni. Az Európai Bizottság 2007-ben egy közleményben, amelyben az aszályok és egyéb szélsőséges időjelzi viszonyok kérdésével foglalkozott a víz vonatkozásában, további infrastruktúrát kívánt létrehozni annak érdekében, hogy ezzel a problémával foglalkozzon. Hogyha például veszük a Dél-Európában található égiai égei tengeri szigeteket, nagy a probléma, mert az édesvíz készletek elsósodnak. Nem tudom, hogy ezt esetleg figyelembe lehetne venni, és lehetne valamilyen pénzügyi segít ebbe az irányba irányítani. Tikau asszony. Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy Magyarország és Románia február 3-án koordinátora lett annak a prioritást élvező intézkedésnek, amely a Dunai régióra vonatkozik a vízminőség megőrzése érdekében. Szeretnénk megkérdezni, hogy mikor fogjuk végrehajtani ezt a prioritást élvező intézkedést az ivóvíz minőségének biztosítása érdekében? a víztisztító állomásokban már beruháztunk, és különböző módszereket és eszközöket lehetne kidolgozni, hogy az ivóvíz forrásokat védjük. Ezért nagyon fontos a Duna régió stratégiájának végrehajtásáról beszélni. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr kérdésem, az én kedvem is a Dunau, Dunai stratégiával foglalkozunk. A vízminőség drámailag javítanunk kell a Duna völgyében. A cselekvési tervet minden tagállam osztja, itt lépésről lép, lépésre kell kezelni

First, Mrs. Blinkevics. Köszönöm. Blinkevics Júz asszony először, aztán Koze asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy pótkérdésre lehetek, és köszönöm miniszter asszony a választ. Ez év januárjában a fogyatékos, fogyatékkal élők fóruma egy meghallgatás szervezett, és ott a biztos asszony azt mondotta, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem értenek egyet az európai egyezményben foglaltakkal és a diszkrimináció elleni harccal. Holott a diszkrimináció elleni harcról szóló irányelv az egyik legfontosabb jogelv és jogszabály a fogyatékkal élők életének javításában. Vajon Magyarország terveze lépéseket ennek végrehajtására, illetve felfrissítésére?

az első kérdése blinkeviité asszony amit föltett az az antidiszkriminációs irányelvvel kapcsolatos fejlemények. ugye mondhatnék én önnek olyat hogy majd mi most megoldjuk mert mibe kerülne nekem azt mondani ilyet nem fogok mondani mindannyian tudjuk hogy milyen keservesen halad ennek a jogszabálytervezetnek a sorsa az elmúlt három évben a mi terveinkben is természetesen szerepel az hogy előrehaladást érjünk el. annak érdekében hogy ezt megtehessük és hitelesek maradjunk mi pontosan a fogyatékosügyi részére próbálunk koncentrálni ennek az irányelvnek. tehát két fordulót tervezünk a fogyatékosügyi vonatkozásainak a megvitatására és abban bzunk hogy a tagállamokat rá tudjuk venni hogy hát legalább ebben jussunk előbbre tehát nem lövünk mindenfelé hanem koncentráltan erre a kérdésre szeretnénk a hangsúlyt helyezni. el kell hogy mondjam hogy ez nagyon nehéz tagállamok sokszor hivatkoznak pénzügyi kérdésekre és pénzügyi nehézségekre saját országomban is haladékot kellett kérnie az előző kormánynak hogy végre tudja hajtani az unió illetve az otthoni politikát például az akadálymentestés terén és válság és megszortások idején ez a tagállamoknak nehéz. de én azt gondolom és pláne hogy mi egy emberközpontú elnökségre köteleztük el magunkat hogy igenis muszáj hogy ebben a rendkvül fontos kérdésben ahogy kósa képviselő úr mindig elmondja ez nem csak a fogyatékos embereket érinti hanem a kismamáktól kezdve az idősekig nagyon sokakat sokkal többeket mint akiket úgymond fogyatékosnak hvunk tehát hogy igenis a tanácsnak felelőssége hogy előrébb jusson ebben a kérdésben. kósa képviselő úr pedig hogy ugye hogyan tudjuk a parlamentet jobban bevonni vagy hogy lehet együtt dolgozni én azt hiszem hogy képviselő úr is mint a fogyatékos üggyel foglalkozó intergroup elnöke kiváló munkát végez és nagyon jó kapcsolatokat ápol nemcsak a tanáccsal és a soros elnökséggel hanem a bizottsággal is és ahogy ezt sok témában látjuk hogyha a parlament útmutató szerepet játszik mint meggyőződésem hogy ügyben a parlament útmutató szerepet játszik akkor a bizottság és a tanács nem tehet mást minthogy követi tehát igenis gy be tudnak épülni a bizottságnak azokba a javaslataiba amik aztán a tanács elé kerülnek. ha belegondolunk a romastratégiába akkor járóka lvia képviselő asszonynak most hétfőn elfogadott a libe committében elfogadott jelentése jó eséllyel be tud épülni a bizottsági előterjesztésbe és utána gy már a tanács elé kerül. tehát én ezt az utat javasolnám és ezt a kiváló együttműködést szeretném ha folytatódna. elnök úr köszönöm szépen! Uh, allowed... no mic. azokra a kérdésekre, amelyekre nem maradt, ö, <laughs> ezt én szoktam mondani. Még egy, még egy kiegészítő kérdés van. Eh, Köszönöm, elnök úr. Nem kérdést akartam feltenni, később került volna rám sor, csak azt akartam megkérdezni, hogy azzal mi lesz. De nagyon rövid leszek. Csak a következőt szerettem volna elmondani. Igen, vannak problémáink a parlamenti ellenőrzéssel már háromszor akartam feltenni egy kérdést a tanácsnak a plenárison, és aztán mindig kifutunk az időből, úgyhogy esetleg a bűró megvizsgálhatná ezt a problémát, és köszönöm, hogy megpróbálta ö, meghosszabbítani az ülést, de nem tudom, lehetne ezt a jövőre nézve rendezni. Köszönöm, Kontis úr, ismerem-e panaszt, és valóban egyetértek ezzel. Nem a parlament büró elnöksége dönt a vitáról és a témáról, hanem az elnök a kértekezlete talán bizarr módon, és sokszor túl sokat tesznek a napi rendre. Ugyanakkor a végén a büró tagjai kell, hogy a problémákkal megbirkózzanak. Elnézést kérek mindenkitől, aki kérdést nyújtott be és nem tudta feltenni, és ahogy Győri asszony elmondotta, amire nem tudott szóba